Good morning. Jó napot kívánok! Üdvözlőjük a, azokat a képviselőket, akik eljöttek a szakbizottság, a Peti Szakbizottság ülésére. <clears throat> Mindenek előtt szeretnék spanyolul beszélni majd, ám hadd mondjam el, még először, hogy kilenc nyelven folyik tolmácsolás, angol, spanyol, holland, olasz, lengyel, francia, román, és cseh és magyar nyelven. Valamint jelnyelvű tolmácsolás is folyik. Audiovizuális eszközökkel is kapcsolódnunk kell, mert a tolmácsolásra szükség van erre a távoli üléseken. És a petíció benyújtás, benyújtóinak 5 perce van bemutatni a témájukat, és ezt követően kerül sor az eszmecserére. Első körben a koordinátorok egy percben, és aztán minden képviselő, a frakciók képviseletében egy-egy percben. Spanyolul folytatom. Azoknak mondom, akik a ülésteremen kívül követik, az ülést, hogy be kell kapcsolják a képernyőjüket. Tehát, napirendünk első pontja a napirend elfogadása. A tervezet elfogadása szerintem ezen nincs gond. Ha nincs ellenvetés, elfogadjuk a napirendet ebben a formájában. Megyünk tovább, kettes napirendi pont. A, szak, a Peti Bizottság minden tagja megkapta a jegyzőkönyvét az előző ülésnek ha ezzel kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük. Megyünk tovább, négyes napirendi pont, a szavazás. Azokról a módosítókról szavazunk, amelyek a 2021-es költségvetéshez futottak be. Tegnap a koordinátorok ülésen a GUE koordinátora jelen volt, és néhány percet kapott, hogy kifejtse álláspontját posztját, viszont küldött ez helyett egy e-mailt, amelyben a Peti Bizottság többi tagjának kifejti magyarázatát. Az e-mailt megkapták. Ezek után elkezdhetjük a szavazást, azonban először nézzük meg, hogy van-e szavazat képes többség. 9 képviselőre van szükség. Tegnap megkapták a szavazó cédulákat a módosítók jelölésével. Most tehát megnyitom a szavazást. 10 órakor zárul a szavazás majd. Csak azokat a szavazatokat veszük figyelembe, amelyek az adott időpontig befutnak ebben, a, ebben az ilyen funkciós e-mail postafiókba, amely a szavazásra van elküldve. Az 1, 2, 6 per 2019-es számú petíciók következnek. A, azok a kollégák kapják meg először a szót, mint akik távolról jelentkeznek, de először azonban a petíció benyújtói kapják meg a szót, hogy kifejtsék álláspontjukat. Jó napot, remélem hallanak. Gond nélkül. Köszönöm. Szerettem volna kifejteni egy pontot, amelyre tegnap utaltam egy pilot projekttel kapcsolatban. Az adott konkrét esetben van egy javaslatunk, amelyet a sérülékeny helyzetű diákok számára a digitális szakadék áthitalását szolgálja. Ez nagyon sok országban tagállamban érvényes probléma, jelenlevő probléma, amelyet még tovább romlott a, korona, romlott a koronavírus okozta válság. Ezt a digitális szakadékot mindenképp át kell hidaljuk, hogy ezeket az embereket bevonjuk a digitális világba. Tegnap a Peti Bizottságban benyújtottam erre vonatkozóan egy javaslatot, egy módosítót. Kérem a támogatásukat ezzel kapcsolatban, mert a PETI bizottság részéről fontos politikai üzenet volna felhívni a figyelmet arra, hogy fennáll ez a probléma, igen sokak számára érvényes probléma, és van megoldásunk rá. Elnök, köszönöm. Van-e még koordinátor, aki hozzászólna a napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor megyünk tovább. Ez pedig 1236 per 2019-es petíció, Gyeri Bosák ö, nyújtotta be a Liberec térségben az ivóvízkészlet romlása, a pusztulása a téma. A, lengyel, a szomszédos Lengyelországban turóban levő szénbánya ö, okozta hatások miatt állna be ez a helyzet. A két petíció benyújtónak összesen 5 perce van, így ismertesség petíciójukat, tehát fejenként két és fél perc. Petra Urbanova asszonynal kezdjük, aki jogászként van jelen, parancsoljon, üdvözöljük körünkben, és átadjuk önnek, megadjuk önnek a szót. Urbanova asszony, hall bennünket? Kérem, nyomja meg a mikrofon gombot. Úr, megnyomná? refresh, a refresh gombot. Most hall? Igen. Most már halljuk, látjuk. Köszönöm szépen elnézést a kis zavarért. Három percem van. Tisztelt képviselők, szeretném megköszönni, hogy befogadták a petíciót. Először is a kiosztott anyaggal kapcsolatban egy elemzést kaptak a cseh vízkészlettel kapcsolatban. Itt a felszín alatti vizekről van szó. Tehát nagyon agasztó a helyzet, enyhén szólva. A fő döntések már megszülettek, hat éven keresztül folyik majd a, a bányászat a szomszédos lengyel bányában. A meghosszabbítása is folyamatban van. Folyamatban van. Környezetvédelmi szervezetek és ngo is jelezték aggájaikat. Nem történt környezetvédelmi hatástanulmány a bányászatok vonatkozó döntés előtt, és a bányászat megkezdés azonnal hatásokat okozott az új készletben, tehát nem volt alkalmunk egyáltalán jelezni ebbeli aggájainkat. Az a környezetvédelmi elveket és jogszabályokat sérti mindez, valamint azon alapelveket is, amelyeken az EU jogszabályok alapulnak, a jogállamiság alapértékeit és az együttműködés elvét magát a vonatkozó irányelvet is érti. Ez a lépés, ez pedig az Európai Bizottság és Parlament hatáskörébe is esik. Nem csak jogi problémáról van szó konkrétan, hanem a politikai lényege is van ennek az ügynek. Mert ha a bányászat folyik egy évig, hat évig, vagy 24 évig, Lengyelország döntése alapján ez egy alapvetően politikai döntés függvényében van így. És az Európai Parlament döntése nélkül nem lehet felülvizsgálni ezt a politikai döntést, vagy legalábbis nem olyan gyorsan, amennyire szükség volna az ivóvíz készlet miatt aggódó állampolgárok érdekében. Ezért kérjük az Európai Bizottság indítson jogsértési eljárást mielőbb, döntéssel kapcsolatban, és ugye mi, mi tudjuk, ez évben Lengyelországban egy tényfeltáró bizottság is jelen lesz, kérjük, hogy utazzon el Tirnov térségébe is, hogy ezt a konkrét helyzetet is megvizsgálják. És a téma fontossága miatt a lengyel hatóságnak is írtunk egy erre vonatkozó levelet. Köszönöm szépen, megadom a szót a másik petíció benyújtójának. Milán Starek úr kapja meg a szót. Tisztelt bizottsági tagok! Köszönöm a lehetőséget, bemutathatjuk a petíciót. Kasszics faluban lakom, a cseh oldalán a határnak, az érintett területen. A Turofi bánya nem a jövőt fenyegető veszély, hanem most jelenlevő veszély, már mai, a mai is, mai életünkre hatása van. A bánya egy 300 méteres gödör tulajdonképpen, hatalmas gödör, és a összes vízfolyás és talajvíz belefolyik ebbe a gödörbe, és ki kell szivattyúzni a vizet a szomszédos folyóba, hogy tudják egyáltalán folytatni a bányászatot. Nos, ettől száradnak ki a kutak a cseh oldalon, és vészel a, a alatti vízkészlet 60 méter mélységig. Itt nincs más megoldás, csak, csak esett megoldás, csak néhány példát adjak. Egyik család például vizet próbál tár, tárolni, 20 kilométerről hordják a vizet a nagymosáshoz, mások a helyi patakból, pumpálják, szivattyúzzák a vizet a kútjukba, mert ez kiszáradt. A szupermarketben kell ivóvizet vásároljanak. Az egyik gazda hat marháját, kellett, hat marháját le kellett ölje tavaly, nem tudja itatni őket. Tehát nagyon sok ilyen történet van, folytathatnám minden mellett. 40, minden másodpercben 40 liter szivattyúz a bányából a folyóba a bányavállalat. Ez hatalmas mennyiség. Ez teljes liberaci térség vízfogyasztásának felel meg. 350 ezer emberről beszélünk. És hogyha a bányát tovább mélyítik és közelítik a határhoz, további több ezer ember, aki a kutyából szerezte a vizet, ivóvizét és a megélhetéséhez szükséges vizet, elveszti ezt a forrását. Ezért el lehetetlenült a helyzete ezeknek az embereknek a Türnavi bánya működése miatt. Köszönöm. Most az Európai Bizottságé a szó. Aurora Savarnó Dordea, az ENDI igazgatója. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hölgyeim és uraim! Tisztelt európai parlamenti képviselők! Szeretném megköszönni, hogy a PETI szakbizottság ekkora figyelmet fordít erre a petícióra, és hogy időben kezeli ezt. A következőt szeretném elmondani. A bizottság intenzíven foglalkozik ezzel a problémával, amelyre a petíció benyújtója felhívta a figyelmet. Az elmúlt hónapokban a petíció benyújtóival, a cseh hatóságokkal és a lengyel hatóságokkal is konzultáltunk. Nagyon régóta bevett elv, amelyet a bizottság követés, ez nem meglepő. A bizottság abból indul ki, hogy az olyan projektek, mint a mostani, amely a petíció benyújtója szerint problémát okoz a víz rendelkezésre, rendelkezésére állásában, tehát az ilyen projekteknek teljesíteni kell a környezetvédelmi szabályokat. Ebben az esetben környezetvédelmi hatástanulmány kell, hogy készüljön, az erről szóló irányelvet teljesíteni kell, a vízügyi keretirányelv előírásnak is meg kell felelni, és természetesen a nemzeti jogszabályoknak is. Tehát Miután a bizottság megkapta a benyújtott panaszt, megvizsgálta ezt, és úgy döntöttünk, hogy további információkra kell szert tennünk a helyszínről. És tájékozódnunk kell arról is, hogy a projekt hogyan áll, hol tart, hogy jobban értsük, hogy a környezetvédelmi szabályokat milyen módon tartották be. Ezért néhány hónapja vizsgálatot indítottunk, egy EU pilot vizsgálatot, és a lengyel hatóságokat arra kértük, hogy több információt, dokumentumot bocsássanak a rendelkezésünkre ezek között szerepel a bánya működésének a meghosszabbítására vonatkozó engedély. A bizottság tehát egész jó átlátással rendelkezik a helyzetről, a környezetvédelmi szabályokról, a projekt működéséről, és arról is, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy megfeleljen ez a projekt a szabályoknak. Azonban nem régiben a cseh hatóságok, konkrétan a prágai kormány, és én most itt reagálok a begyújtók által elmondottakra, ugye ők kérik, hogy a jogsértési eljárást indítsuk meg a lehető leggyorsabban, tehát a cseh hatóságok is megkeresték a bizottságot hivatalosan a vízügyi keret irányelv miatt. Mert a vízügyi keret irányelvben van egy olyan rendelkezés, amelynek értelmében egy tagállam értesítheti a bizottságot határon átnyúló problémáról, amely egy másik tagállam és ő közte áll fenn. Tehát egyfajta mediáció indult be, ha használhatom is ezt a szót. A 12-es cikk körül, tehát a vízügyi keret irányelv 12-es cikkéről van szó. a cseh hatóságok úgy döntöttek, hogy aktiválják ezt a mediációs folyamatot, hogy beindítják. És egy picit leegyszerűsítem a helyzetet, mert azért ennél bonyolultabb, de az a lényeg, hogy emiatt a bizottságnak az a kötelezettsége, hogy végigvigye a mediációs folyamatot. Ezzel azt akarom mondani, hogy a bizottság legalábbis a mostani helyzetben azt fogja prioritásnak venni, hogy a cseh és a lengyel hatóságokkal párbeszédet folytasson ennek a mediációnak a keretében, amelyet a vízügyi keretirányelv lehetővé tesz. A környezetvédelmi felelősségről szóló irányelv is egyébként biztosít egy hasonló eljárási lehetőséget. Ez nem hátrányos a bizottság véleménye szerint. A meglévő eszközök felhasználhatók annak érdekében, hogy elfogadható megoldást érjünk el a terület lakosai számára. És olyan megoldást, amely természetesen ahhoz a kötelezettséghez vezet, hogy a lengyel hatóságok vagy a lengyel működtető kompenzáló intézkedéseket hozzanak meg, és ezzel helyreállítsák a az érintett régió lakosainak a vízhez való hozzáférését. A bizottság tehát ezen dolgozik, és ezek az áró megjegyzéseim nagyon intenzíven. A tárgyalások és a munka ősszel még inkább intenzívebb lesz. Arra számítunk, hogy további információval szolgálnak, majd a cseh hatóságok számunkra a vízügyi keretirányelvnek megfelelően annak érdekében, hogy javaslatokat tudjunk tenni a probléma orvoslására. És akkor ezeket a megoldási javaslatokat a lengyel hatóságokkal is megosztjuk. Tehát mi készen állunk arra nagyon szívesen, hogy mind a két tagállammal együttműködve olyan konstruktív megoldást találjunk, amely működőképes a lakosok számára, és elég optimisták is vagyunk. A vízügyi keretirányelv értelmében a bizottságnak hat hónapja van arra, hogy jelentést készítsen ezekkel a javaslatokkal. A problémát egy vagy akár mondjuk két ülésen is megvitathatjuk, ha szükséges, a lengyel hatóságokkal, és a megbeszélések alapján készítjük majd el természetesen a jelentésünket, amely a konkrét megoldási javaslatokat fogja tartalmazni, amelyeket ebben a helyzetben alkalmazni kell azonnal. Amennyiben ez a megoldás, vagy ez a megközelítés nem működik, és nem lehet tárgyalásos megoldást elérni, amely megfelel az állampolgároknak, akkor a bizottság újra meg fogja fontolni a többi lehetőségét, és nem fog vonakodni attól, hogy más eszközöket is használjon, amelyek a rendelkezésére állnak. Tehát a kötelezettségszegési eljárást fel fogjuk használni, ha erre szükség lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Péter Jár következik a néppártól. Ja, vielen, vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a petíció benyújtóinak is, és a bizottságnak, de különösen a petíció benyújtóinak mondok köszönetet, mert egy nagyon bonyolult helyzetről van szó, és messze meghaladja a vízre vonatkozó keretirányelv határait. Ugye nagyon faramúci a helyzet, mert azon dolgozunk, hogy a szén erőműveket bezárjuk, más részről viszont ilyen esetek történnek, mint amelyről most szó van. Az első kérdésem az Európai Bizottsághoz az, hogy akkor tisztában vannak-e a folyamatokkal, tisztában vannak-e azzal, ami történik, mert úgy tűnik, hogy ellentmondásos folyamatokról számolnak be a petíció benyújtói. Aztán másrészt azt látjuk, hogy a kommunikáció nem működik. Egy másik hasonló petíció is volt, ahol a szélerőművekről volt szó, Még akkor is, hogyha nincs szó természetvédelmi területről, tájékoztatni kell az érintetteket mert hát úgy tűnik, hogy az érvényben lévő szabályokat betartották ez esetben ugyan, de nem tájékoztatták kellően az érintetteket, ez esetben a szomszédokat. Tehát mindenképpen kötelezővé kell tenni a megfelelő tájékoztatást, ne álljon elő olyan helyzet, amikor valaki azt mondja, hogy jó, hát hogyha a szomszéd nem tiltakozik, őt nem zavarja az, ami itt történik, akkor én megépítem a, szénerő, a szénerőművemet, vagy bármilyen erőművemet. Még két kérdés maradt nyitva számomra. Úgy hallottam, hogy a licenc kibővítése már megtörtént. A kérdésem az, hogy a bányászati területet is megnagyobbították-e? És a másik kérdésem az, hogy lehet-e az építkezés ott helyben, mondván, hogy hát zajlik egy vita, esetleg egy szerződésszegési eljárásra is sor kerülhet, tehát hogy leálltak-e az előkészületek ott helyben. Nehogy az legyen, hogy tíz évig mi itt vitatkozunk az ügyről, és közben meg már rég szenetbányásznak az adott területen. Úgyhogy jó lenne, hogyha addig, amíg nem születik döntés, addig nem rontanak a helyzeten. Szerintem mindenképpen nyitva kell tartani ezt a petíciót, és sürgősen kell kezelnünk ezt a kérdést. Köszönöm szépen! Köszönjük, köszönjük szépen Jár úrnak. Most pedig az SND részéről Krisztina Maestre kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontosnak tartom ezt a petíciót, hiszen nem csak a lakosság egészségét érintő kérdésről van szó, hanem arról, hogy a környezetvédelmi szabályokat úgy tűnik megszegik. Ez egy nagyon fontos téma, ezt maga az Európai Bizottság is elismerte. Szerződésszegési eljárás készül a témában, teljesen egyértelmű, hogy európai polgárok alapvető jogait sértik meg. A közegészségügyet érintő kérdésről van szó, és arról, hogy az Európai Uniós szabályokat úgy tűnik megszegik. Ezért fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság határozottan és gyorsan cselekedjen, és mielőbb megpróbáljon információkat szerezni a témáról. Nem csak arról van szó, hogy az európai polgárok alapvető jogait kell megvédenünk, többek között az egészséghez való jogot, hanem ivóvízkészletekről is szó van, amelyek nagyon nagy mértékben sérülhetnek, sőt, akár el is veszhetnek, visszafordíthatatlan károk keletkezhetnek. Ezen túlmenően pedig egyfajta ellentmondást látunk. Állandóan arról beszélünk, hogy az Európai Unió színterén és a nemzetközi politikában is egy új korszak kezdődött, bekívánjuk tartani a Párizsi megállapodásban foglalt klímacélokat, zászlónkra tűztük a környezet és az éghajlat védelmét, és hatalmas erőforrásokat fordítunk arra, hogy az európai gazdaságot zöldebbé tegyük. Mindeközben pedig vannak tagállamok, amelyek épp az ellenkező irányba haladnak, szemben azokkal a célokkal, amelyeket meghatároztunk a magunk számára, és amelyek finanszírozásáról is gondoskodunk. Világosan jeleznünk kell a lengyel hatóságok felé is, hogy mindezt figyelembe vesszük, amikor például az igazságos átállásra vonatkozó pénzeket osztjuk majd szét. Úgy gondolom, hogy a petíciós szakbizottság álláspontját a lengyel hatóságok felé továbbítanunk kellene, és esetleg az ENVI szakbizottságnak is érdemes lenne továbbítani ezt az ügyet. A Rényú képviselője következik. Hojszik képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, ez a petíció az egyik szívügyemet érinti. Egyrészt határon átívelő problémáról van szó, de őszintén szólva bárhol láthatnánk hasonlót. Egy akut problémáról van szó, nem egy jövőbeni problémáról, esetleges problémáról – Mégis a lengyel hatóságok nem tartották be a vízre vonatkozó keretirányelvet és más egyéb környezetvédelmi szabályokat sem tartottak be. Úgy gondolom, hogy ez a projekt a szénbányának egy sokkal átfogóbb kibővítése előtt nyitna utat. Egy akár 20 éves időtávlatról is beszélhetünk, és mindeközben az éghajlat védelem érdekében kellene fellépnünk, és ugye itt vannak még az ibóvíz készletek is, ezért az Európai Bizottságot arra kérném, hogy a lehető leggyorsabban lépjen fel, fontolja meg a szerződésszegési eljárást is, Fontos a mielőbbi fellépés, mert már most napi szinten érinti európai polgárok hétköznapjait ez az ügy. Elfogadhatatlan, hogy éveken keresztül húzódjon ez a folyamat, és hogy éveken keresztül még a bányászati tevékenység lehetséges legyen, mert az emberek szenvednek ettől, tehát gyorsan kell cselekedni. Kavadzini asszony, zöldek. We cannot hear you. We see you, but we... Látjuk Önt, de nem halljuk Önt. Kérem nyomja meg a speak gombot. Próbáljuk meg még egyszer. Hello, can you hear me now? Hallanak most engem? tökéletes. Elnézést, úgy tűnik, hogy a fülhallgatóval valamiért nem működik a dolog. Nagyon örülök, hogy végre a petíciós szakbizottság napirendjére került ez az ügy. Egy igazán európai jellegű petícióra van szó, amely világosan teszi, hogy a környezeti károk nem ismernek országhatárokat. Hogyan tudjuk elérni a zöld New Deal-ben foglalt célokat, hogyha 2044-ig akarunk működtetni Európa területén egy szénbányát. Megdöbbentett, hogy az ivóvíz készletek apadása milyen súlyos problémát okoz számos európai polgár számára. Fontos, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság is sürgősen cselekedjen. Örülök, hogy az Európai Bizottság már rajta van az ügyön, és ahogyan a DG Envy képviselője mondta, örülök, hogy minden lehetséges eszközt megragadnak. Úgy gondolom, hogy a PETI szakbizottságnak állásfoglalást kellene megfogalmaznia, az ENVI szakbizottság bevonásával esetleg, és a plenáris elé kellene vinni ez az, ezt az ügyet, ez akkor egy nagyon erős jelzést adna, üzenetértéke lenne. Köszönöm. Köszönöm. Az EKR-től Felevszka asszony következik. Pani Przewodnicząca, Szanowni... Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A magam részéről én a Közvetvédelmi Szakbizottságnak is tagja vagyok, és ennek a régiónak vagyok születje. Itt 30 ezer aláírás kapott az Európai Bizottságnak küldött petíció. Nem volt könnyű a bizottságnak eljutatni a petíciót, három hétbe kerül, de 30 ezer helyi állampolgár által aláír petíciónak azért van súlya. Hadd mondjam el, hogy ismertessem a tényeket az én szempontomból. Talán eloszlat néhány félelmet ez a magyarázat. Ha a Turov komplexumot vizsgáljuk, ez közel áll egy cseh bányavállalathoz, ami sokkal nagyobb, mint a Turovi Lengyelországból. És van egy még nagyobb a német határ, a határ német oldalán. A Turovi bányavállalat, ahol a helyi önkormányzat és a lakosok is aggájjal látják a, a tények elferdítését és a, a, a, a az egyes kormányok, a német, lengyel és cseh kormány által terjesztett információk helytelen voltát. A cseh oldalon levő önkormányzatok véleménye szerint nincs ok az aggára, ugyanakkor 30 ezer aláírás nem lehet semmi venni. A Turovi bányavállalat engedélyt kapott arra, hogy 2044-ig működjön, ám nem bővítheti ki a termelését és a feltárási területet. Tehát azt kell biztosítanunk, hogy minden irányelvnek megfelelünk, beleértve a vízkeret irányelvet is, figyelemmel kikísérjük a helyzetet, biztosítván azt, hogy megfelelő körültekintéssel járjunk el a vízkészlet, tehát érintő bármely lépésben, és bármely potenciálisan környezetszennyező kibocsátás tekintetében. Nagyon nagy beruházások történtek, annak érdekében, hogy a lengyel, a cseh és a német oldalon élő állampolgárok semmi módon ne szenvedjék meg, semmiféle környezetvédelmi kihatást ne legyen. A meteorológiai vízkezelési hivatal véleménye szerint általános asszály sújtja a vidéket, ez igaz, de nem köthető a turobi bánya működéséhez a vízhiány, ezen szakvélemény szerint. Tehát vizsgáljuk meg ezeket a petíciókat, mert nyilván ezt szeretnék a helyi lakosok, akik 30 ezerben aláírták ezt, nyilvánvalóan figyelmet érdemel, ám a két petíció vizsgálata után lehet majd teljes körű képet nyerni majd, és ennek fényében ítéljük meg, hogy mi a dezinformáció és mi a tény. Köszönöm szépen. Kérem, mindenki tartsa a rászabott időt, mert a szakbizottság tagjai elvesztik az időt, és nem lesz idő a harmadik petícióra például. Kérjük tehát a petíciók benyújtóját, benyújtóit, hogy, és a hozzászólókat, hogy legyenek figyelem az időre. Konyesna asszony a következő hozzászóló. Hezké, hezké odpoledne. Já budu mluvit česky, protože tato petice... E, Jó napot, csehül fogok beszélni, mert cseh állampolgárok érdekeit tükröző kérdésről van szó. Köszönöm hogy napirendre tűzték a e témát. 300 ezer ember ivóvizének helyzetéről, sorsáról van szó. Nagyon sokszor egy-egy irányelvvel gondoljuk megoldani a problémát, ám ez esetben az irányelv nem megfelelő válasz. Lengyelország emellett megsérti nem csak a vízkeret irányelvet, hanem a 2001 42-es számú irányelvet is, amely környezetvédelmi hatástanulmány készítését követeli meg. És illegálisan meghosszabbították a bányászati engedélyt is. Mutatja ezt, hogy lehet, hogy jó hiszeműen megszavazunk egyes jogszabályokat, azt gondolván, hogy ezek majd garantálják az emberek érdekeit, ám ha az illető tagállam ezt megsérti, akkor nem sok értelme van az én jogszabályoknak. Három dolgot szeretnék kérni ezek nyomán önöktől. Egyrészt az irányelv potenciális megsértése, megsértésének lehetősége felvett további kérdéseket is. Kérem, továbbítsák ezt a petíciót az MV szakbizottságnak is, mert annak hatáskörébe is tartozik szerintem. Aztán hatalmas mennyiség információ eh, tartalmaz a petíció, az idő pedig rövid, a petíciós szakbizottság eh, hatáskörén túlmutató kérdésről lehet szó. Kérem vonjuk be az összes érintett felet ennek a vitának a lefolytatásába, és az Európai Bizottság pedig azonnal indítson el egy vonatkozó eljárást, amelyet a petíció egyébként kér is, vizsgálja meg a szabásértési eljárás lehetőséget tudni, nem lehet várni, nem lehet egy jogelemzéseket kivárni, miközben az ivóvízkészlet visszafordíthatatlanul sérül. Az embereknek szükség van ivóvízre, ennek a térségnek szüksége van ivóvízre. Kérem, hagyjuk nyitva a petíciót, és továbbítjuk a szakbizottságnak. Köszönöm, a második kör következik, mindenki egy percet kap. Nittmájer úr a néppárt részéről kapja meg a szót először. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette a téma vitáját. Három dimenziója van ennek a kérdésnek. Először a Cseh minisztérium, és az önkormányzatok szerint a bányászati engedély meghosszabbátása jogsértő és nem átlátható folyamban történt. Másodszorban vannak legitim agályok azzal kapcsolatban, hogy ennek a bányászati tevékenységnek súlyos hatásai vannak a, a felszín alatti vizekre és a vízkészletre. Európában ugye büszkék vagyunk arra, hogy együtt igyekszünk megoldani a problémákat, és a határokat átnyárhatóvá tesszük. És sérteti az Európai Unió CO2 dekarbonizációs stratégiáját is. Több technológia áll rendelkezésre arra, hogy tiszta elektromos energiát eh, termeljünk, és Lengyelország is kap támogatást arra, hogy csökkentsék a szénbányászatot. A szénbányászat bővítése tehát nyilvánvalóan ellenmond az EU szakpolitikáinak. Itt az állampolgárok, a civil társadalom és a politikusok által tett kijelentések ellenható döntésről van szó. Az Európai Bizottság részéről tehát vizsgálatot érdemel ez, és a legnagyobb figyelmet érdemli a petíciós bizottság részéről is. Köszönöm szépen, az Latovszki a konzervatív frakció nevében kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, a következő tényeket szeretném hangsúlyozni. Két petíció áll előttünk, amelyek más és más módon írják le ugyanazt a problémát. Van egy petíció a cseh állampolgároktól, és van egy másik, amelyet három térségbeli ország írt alá. Az Európai Bizottság, mint hallottuk, megvizsgálja szeptemberben ezt. Helyén valóban, hogyha mind a kettőt meg tudnánk vizsgálni, egyszerre még hozzá együtt ér, mérlegelve őket, mert a kettőt nem lehet szétválasztani a két petíciót és azok témáit. Ha megnézzük a Turovi bányaberuházást, ez a Green Deal-lel ellenmondó és a dekarbonizációs politikának ellenmondó döntés volt. Bár 2044-ig ígérik bezárni ezt a bányát, a ezt engedély csak addig tart. Ez ugye 6 évvel lenne a 2050-es teljes körű szénmentesítési dátumtól, mint tudjuk, múlt héten Németországban bejelentették, hogy 2038-ig befejezik a teljes szénbányászatot, de az is tény, hogy a németek továbbra is beruháznak, Németországban több beruházás folyik most is szénbányászati műveletekbe. Bármit mondottam, közelebb hozták a, a teljes szénmentesítő határidőt 2038-ra. A mi feladatunk tehát itt abban áll szerintem, hogy nézzük meg, hogy a beruházás valóban okoz-e vízhiányt. És Danóka asszony. Yes, thank you, Chair, and uh, I was... Igen, köszönöm szépen. Elnök asszony, ha jól tudom, akkor két percem van. Megosztottuk az időt egymás között, hogy beszélhessünk kollégámmal. Hát először is azt szeretném elmondani, hogy idén februárban én voltam a petíciós szakbizottság alelnökeként az a képviselő, aki találkozott a Libereci régió regionális hatóságaival. Az összes aláírást benyújtották, és nagyon örülök, hogy most foglalkozunk ezzel a petícióval. Viszont az eltelt időszakban volt egy fontos dátum, április 30-a. Egészen eddig ugyanis bányászati engedély volt érvényben. És az a probléma, és szerintem ezzel nem foglalkozik eleget a beszámoló. Hallottunk ugye az Európai Bizottság képviselőjétől. Meghosszabbították ezt a környezetvédelmi hatástanulmány nélkül. Ez a legsúlyosabb jogszabálysértés, azt hiszem. A vízügyi keretirányelv, a környezetvédelmi hatástanulmányokról szóló irányelv megsértése. Itt felszín alatti vizek is érintettek, tehát kellett volna, hogy készüljön ilyen környezetvédelmi hatástanulmány, és ezt nem készítették el. Az Európai Bizottság most azt mondja, hogy hat hónapja van arra, hogy cselekedjen. Szerintem ez túl hosszú idő. Nagyon világos ez a jogszabály sértés. És a bizottság ugye azt mondja, hogy az irányelvek megsértését orvosolják, de hát ezt nem lehet meghosszabbítani még ennyi idővel. A második dolog pedig, hogy 150-200 méterrel kibővült a terület, tehát most még jobban érinti ez a felszín alatti vizeket, tehát még súlyosabb a környezetvédelmi helyzet az érintett régiókban. A nyitott szénbányászat problémája, a szennyezés, az természetesen mindenütt jelen van Európában. Azt is szeretném elmondani, hogy a PETI bizottság delegációjának én tagja voltam, a Lodz régióban látogattunk el, Szászországba látogattunk el Németországba, és 2018. februárjában láttuk a helyzetet, ott is több környezetvédelmi irányelvet sértettek meg, tehát ezt a problémát ismerjük Európában, ez nem újdonság. akkor sem volt elég következménye a fellépésnek, úgyhogy én a Cavazzini javaslatát támogatom, hogy ezt az ügyet sürgősen utaljuk az MV szakbizottsághoz, és kérjük a bizottságtól, hogy sürgősen reagáljon, ne pedig hat hónapot várva. A második dolog pedig a dokumentumok. Igen, elnök asszony, tudom, hogy letelik az idő, még egy szó. A Független Meteorológiai Intézet véleménye nem számít környezetvédelmi hatástanulmánynak, ezt akartam még mondani, elnök asszony. Köszönöm szépen, Pexa úr következik. Nem, javítja magát az elnök asszony. Zehovszki úr következik a néppárti frakcióból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt lengyel kollégák! azt hiszem nem mondhatják rólam, hogy én nem szeretem a lengyeleket vagy Lengyelországot az elmúlt években mindig a cseh és a lengyel kapcsolatok erősítését támogattam, a lengyel kultúrát beinvitálom Csehországba, de az az igazság, hogy ebben az esetben ki kell mondanunk, hogy önök nem teljesítették a kötelességüket, nem kommunikáltak, elküldték a cseh felet, még csak ennyire sem tartották. Arrogánsan viselkedtek, pedig tudjuk, hogy a csehek legjobb barátai mindig a lengyelek voltak, de soha nem fogjuk azt elfogadni, nem fogunk egyetérteni önökkel, hogyha valaki, mindegy, hogy ez egy cég, egy kormány, egy hatóság úgy hoz döntést, hogy a másik félel nem konzultál. Ilyen nincs, hogy azt mondják, hogy ez a döntés, és nincs több vita. Nagyon is életbevágó leülni ugyanaköré az asztal köré. Most zajlottak az elnökválasztások önöknél, hát akkor reménykedjünk abban, hogy ezt megoldjuk, mert egyébként mi nem fogunk tudni ivóvizet biztosítani ennek a régiónak. Tehát muszáj ezt a régiót tiszteletben tartani. Akkor most jön a zöld frakcióból Pexa úr. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Uh, as you all know... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Mint a cseh, mind a német helyi hatóságok többször is jelezték, hogy hagyjanak fel a bányászati tevékenységgel, amely veszélyezteti a helyi közösségeket. Úgy gondolom, hogy semmiképpen sem felel meg ez a fajta bányászati tevékenység az Európai Unió környezetvédelmi céljainak, illetve az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való átállás céljának sem. A vízhez való hozzáférés alapvető szükséglet, ezen túlmenően tekintettel a koronavírus járványra a vízhez való korlátozott hozzáférés higiénés problémákat is felvet. A jelek azt mutatják, hogy a folyamatban lévő EU-s kísérleti projekt nem hatékony, ezért azt kérném, hogy az Európai Bizottság késlekedés nélkül indítson szerződésszegési eljárást azért, hogy az EU-s polgárokat kellően megvédjük, és most az anyanyelvemen folytatnám. Szeretném a kollégákat arra kérni, hogy gondoljanak a Liberec régióra, az ivóvíz szükségességére. Azt hiszem, ez nagyon, ezek nagyon fontos szempontok. Most a petíció benyújtói következnek két-két perc erejéig. Kérem, nyomja meg a speak gombot. Hallanak? Igen, hangzik a válasz. Köszönöm szépen az Európai Bizottság már eddig is elvégzett kemény munkáját. A vízre vonatkozó keretirányelv egy fontos, de nem kimerítő része ennek a nagyon bonyolult ügynek a tolmácsok jele, jelezni szeretnék, hogy borzasztóan visszhangzik a kapcsolat, alig-alig lehet hallani a felszólalót. Úgy gondolom, hogy nem látszik egyenlőre valós megoldás a problémára, Úgy gondolom, hogy a bányászati tevékenységre vonatkozó engedély meghosszabbítása súlyos problémát okoz. Hat évre hosszabbították meg a bányászati tevékenységre vonatkozó engedélyt, de ezzel párhuzamosan nagy mértékben megnövelnék a bánya területét is. Mindössze két év leforgása alatt nagyon közel kerülne így a bányászati tevékenység területe azokhoz a cseh háztartásokhoz, amelyekről most itt szó van, nagyon súlyosan érintené őket éppen ezért ez a tevékenység. Több ezer embert érint hátrányosan ez a tevékenység, a vízhez való hozzáférésüket veszélyezteti, Egy olyan projektről van szó, ahol nem végeztek ráadásul környezeti hatástanulmányt. A cseh, a lengyel és a német kormány részéről nem zajlik egyeztetés az ügyben. A cseh köztársaság jelezte is, hogy ő nem hajlandó tárgyalni erről a kérdésről, nincs jelen pillanatban egyeztetés. Ezért kellett az Európai Bizottságnak lépnie a víz keretirányelvre hivatkozva, de ez önmagában nem oldja meg a problémát. Másodpercenként 35 liternyi ivóvíz vész el a bányászati tevékenység miatt, mielőbbi cselekvésre van szükség, éppen ezért azt kérném, hogy indítsanak tényfeltáró delegációs utazást, és mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ezt a petíciót nyitva tartanánk. És megküldjük az Európai Bizottságnak az információkat, megkérjük, hogy találjon megoldást a problémára, és mielőbb tájékoztasson bennünket arról, hogy mit kíván tenni. Emellett a lengyel hatóságoknak is levelet küldenénk, környezeti hatástanulmányt is kérünk, és információ, további információkat a jogszabályok betartását illetően haladunk tovább. A következő petícióra térnénk át, Mark Whitley petíciójáról van szó, ez az 1056 per 2016-os számú petíció, és a jelnyelvekre vonatkozik. 5 percet adok a petíció benyújtójának, utána a parlament képviselői reagálnak, majd az Európai Bizottság. A több DG képviselője is szót kért, most pedig Mark Whitley-nek adok szót 5 percre. Köszönöm. Um, just one thing. Dear uh, Excellencies and members of the petitions. Tisztelt képviselők, egy pillanat. És a, képvis- és a szakbizottság tagjai, az európai egy pillanatot kér az elnök asszony. Technikai probléma. Igen, ezt sikerült úgy látszik kiigazítani. Excellencies and members. Tehát, tisztelt képviselők, a petíciós szakbizottság tagjai a Siketek Európai Uniója képviseletében, az egyetlen nemzetek feletti szervezet nevében, amely a Siketeket képviseli valamennyi tagállamban, szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy az 1056 per 2016-os számú petíciót felvették a petíciós bizottság mai napi rendjére. 2016-ban nyújtottam be ezt a petíciót. Azért, hogy az Európai Parlamentet arra kérjem, hogy tegye lehetővé a petíciók benyújtását az Európai Unióban használt nemzeti jelnyelveken. A nemzeti jelnyelvek ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező nemzeti nyelvek az Európai Unióban, mint a többi nyelv, és az egyetlen módja annak, hogy egyenlő hozzáférést biztosítsunk a petíciók benyújtásához mindenki számára, az, hogyha lehetővé tesszük, hogy a nemzeti jelnyelveken is be lehessen nyújtani ezeket meggyőződésünk, hogy ez jogos, nem csak azért, mert helyes, mindenkinek egyenlő jogokat biztosítani, de azért is, mert már több kötelezettséget is vállalt az Európai Unió. Ratifikálta az ENSZ egyezményt, amely a fogyatékkal élők jogairól szól, a 9-es és 21-es cikkre hívom fel a figyelmet, amely az információ hozzáférhetőségét hangsúlyozza ki jelnyelveken is. A 21-es cikk konkrétan megemlíti, hogy az egyezmény aláírói el kell, hogy fogadják, fel kell ismerjék, és támogatniuk is kell a jelnyelvek használatát. A CRPD bizottság már 2015-ben megfogalmazta azt az ajánlást, hogy az EU sokkal többet is tehetne. A meglevő politikák, jogszabályok és programok még nem kerültek megfelelően felülvizsgálásra annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő, fogyatékossággal élők jogait megfelelően támogassák. A 31-es cikk pedig minden diszkriminációt tilt, amely a fogyatékosságon alapulna és egyelő részvételt írnak elő a fogyatékossággal élők számára is a társadalom életében. Az Európai Parlament több állásfoglalást is elfogadott már a jelnyelvek témájában. 1988-ban, 1998-ban és 2016-ban is. Ezen kívül van egy brüsszeli nyilatkozat is a jelnyelvekről, ez pedig felszólította az Európai Uniót, hogy garantálja, hogy a jelnyelvek használói hozzáférnek a saját jelnyelvükön a közszolgáltatásokhoz. Az Európai Unió két irányelvet is elfogadott a weboldalak hozzáférhetőségéről, volt egy, amely a köztestületek weboldalairól szól, illetve egy másik, amelyet 2019-ben fogadtak el. Az Európai Uniónak jó példával kell előjárnia, hogyha arra számít, hogy nemzeti szinten is változik az információk hozzáférhetősége. Számítunk az Európai Parlament fogyatékossággal foglalkozó intergrupjának a segítségére is, és Ugye a Peti Szakbizottságnak küldött minden olyan petíció, amely fogyatékossággal élőt érint, továbbításra kerül az Intergroup számára is. Szeretném azt is kiemelni, hogy ahogy a 2016-os jelentés 45. oldalán találhatóan szerepel, az ENSZ egyezmény végrehajtásában az Európai Parlament petíciós portálja már technikailag megfelel annak a követelménynek, hogy több petíciót befogadjon, például audiovizuális formátumban is befogadjon petíciókat, tehát ez azt jelenti, hogy nincs technikai akadálya annak, hogy jelnyelveken is benyújthassanak az állampolgárok petíciót, nemzeti jelnyelveken. ezen a weboldalon. Úgy gondoljuk, hogy az előbb felsorolt információk alapján kérhetjük azt, hogy az Európai Parlament tegye lehetővé, hogy a petíciókat a nemzeti jelnyelveken is be lehessen nyújtani. Tegyék lehetővé, hogy a meglévő formátumot használva audiovizuális formátumban lehessen feltölteni a petíciókat, hiszen így a petíció benyújtói a jelnyelvükön készített videófájlt fel tudják tölteni a parlament honlapjára, majd ezt a fájlt az érintett jelnyelven dolgozó minősített vizsgázott jeltolmács számára küldjék el, aki ennek az átiratát elkészíti használják fel az Európai Parlament adatbázisát, amelyben szerepelnek a nemzeti jelnyelvi tolmácsok, hiszen őket alkalmazzák hogyha szükséges a parlamenti eseményekhez. Módosítsák az eljárási szabályzatot annak érdekében, hogy az Európai Unióban használt valamennyi nemzeti jelnyelven be lehessen nyújtani petíciókat, hiszen ez az Európai Unió számára egy kötelezettség, amely az ENSZ egyezményből származik. Amennyiben az eljárási szabályzat megváltoztatása a közeljövőben nem lehetséges, időkorlátok miatt, vagy egyéb nehézségek miatt, akkor arra kérjük a parlamentet, hogy legyen ideiglenes rendelkezés, amely lehetővé teszi a fent említett változtatást. Az adatvédelmi rendelkezéseknek is meg kell felelni annak érdekében, hogy garantálni tudjuk, hogy a petíció benyújtója anonim maradhasson, hiszen a videófájlon ugye látszik a jelnyelvet használó állampolgár. Számítunk tehát az Európai Parlamentre, hogy biztosítsa a hozzáférést és a jogok gyakorlását mindenkinek egyenlő módon. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Y ahora pasaríamos la palabra a... Köszönjük szépen a petíció benyújtójának, most pedig Kajka asszonynak szeretném megadni a szót, aki a DJI Tech igazgatói az Európai Bizottságnál. 5 percben ennél a szó. Köszönöm, köszönöm elnök asszony, és köszönöm Whitley úr a petícióját és annak magyarázatát. A DJI Tech a Szemtes Technikai Igazgatóság nevében beszélek, aki Petrucci úr öt helyettesítő, aki a Költségvetési Bizottságnál kell beszámoljon most. A petíció a jelnyelven benyújtott petíciók befogadásának technikai hátterét szeretném ismertetni. A DJI Tech készen áll arra, hogy jó együttműködéssel más, más szolgálatokkal egyszerűsítse minden EU állampolgár és lakos petícióinak benyújtásának mikéntjét a parlament eljárási szabályzatának megfelelően természetesen ezeknek a keretei között. Gyakorlati szempontból egy petíció benyújtása, amelyet jelnyelven terjesztenek be, videóformátumot követel meg, e, e, ilyen formában lehet benyújtani a parlamentnek. Az házszabály szerint a petíciót postán vagy a petíciós portálon keresztül lehet benyújtani. Ahogy Vikli úr említette már, a petíciós portál nagyon sok fájl formátumot megenged, beleértve videóformátumokat is benyújtásra. Tisztán technikai szempontból tehát a petíció a elnyelven benyújtott videóformátumban való benyújtása egy petíciónak lehetséges, már most is. Egy külső fájlmegosztó szolgálattal való kapcsolatra is lehetőség van, ahogy a DJI Tech írásos magyarázata is erről beszámol. A DJI Tech a titkárság révén tanácsal szolgálhat a petíció benyújtásának bármilyen technikai kérdés megoldásának leküzdés, megoldására vagy annak leküzdésére. A legfőbb kihívás a jelnyelven benyújtott petíciók benyújtása a következő lépésekben érzékelhető, ahol a nyelvi szolgálatok fontos szerepet játszanak. Itt kell tehát tovább foglalkozni a jelnyelven benyújtott petíciókkal. A Valdemar Mafrik úr következik, a ö, fordítási főigazgatóság főigazgatója. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megkapom a szót. A fordítási főigazgatóság képviseletében köszönöm és örülök annak, hogy megoszthatom a főigazgatóság álláspontját e petícióval kapcsolatban, és a, ismertettem a szolgáltatásainkat, melyeket nyújtani tudunk. Először is hadd utaljak röviden az elnökség friss döntésére, amely az állampolgárok nyelvére vonatkozó szakpolitikáját, szakpolitikát tartalmazza. A parlament szolgálatai arra törekszenek, hogy a világos megfogalmazásokat erősítsék, hogy a parlament által kibocsátott szövegek mindenki számára könnyebben érthetőek legyenek. Az egyik fő cél az, hogy az olvasók, hallgatók és nézők számára tegyük egyszerűbbé a szövegek megértését, és a parlament által elkezdett tartalmakhoz való hozzáférést javítsuk. A speech-to-text uh, egység a mi főigazgatóságon belül a beszédet szövegjelakítő technológiák erősítését igyekszik elősegíteni, és amikor beindul ez a szolgáltatás, akkor real-time időben a viták szövegbe tehetőek át, először tíz hivatalos nyelven indítva, aztán kibővítve a többiekre ezt a szolgáltatást. Ezzel igyekszünk egy jó szolgáltást nyújtani a parlamenti képviselők számára is, egyéni, képernyőn elérhető szolgáltatásokat nyújtva, szövegi írva a beszédet, a beszélt nyelvet, Ám egy másik célja mindennek az, hogy a siketek vagy a ö, nagyot hallók számára javítsuk a hozzáférést a vitákhoz, mert most nem férnek hozzá közvetlenül, nem tudják követni a parlamenti vitákat. Ez az egység, ez az, az osztály egy kis kísérleti cellaként működik, kísérleti egységként a főigazgatóságon belül, megvizsgálva a speech to text, tehát a a beszélt nyelvet szövegi alakító technológiák lehetőségeit, potenciáját és a lehetséges alkalmazásokat, potenciálisan kibővítve ezeket 24, az összes 24 hivatalos nyelvre, amely példátlan volna világszerte az Európai Parlament gyakorlatában. Anélkül, hogy most a technikai résztekbe bocsátkoznék, arra nézvést, hogy az adott petícióra hogyan tudunk technikai választ adni, Hadd hangsúlyozzam annak fontosságát, hogy a többszörös munkafolyamat, hogy párhuzamos munkafolyamatokat elkerüljük, mert ez nagyon sok hiba lehetőséget hordozna, mivel szemben, azzal szemben a cél az egyszerűsítés és a lehető legjobb, legegyszerűbb megoldások nyújtása és kialakítása. Erre törekszünk tehát. Végül pedig hadd mondjam el, hogy kollektíven a DJI Tech-ben dolgozó és a DJI linkben a, fordítá, a tolmácsolási és a számítástechnikai főigazgatóságon dolgozó kollégákkal együtt igyekszünk a lehető legjobb megoldásokat találni a jelnyelven megnyitott petíció feldolgozása és továbbítása érdekében. Köszönöm. Agnieszka Walter Tropp, a Tolmácsolási Főigazgatóság főigazgatója kapja meg a szót. Köszönöm, főigazgató elnök asszony, tisztelt kollégák, tisztelt képviselők. Való igaz, ahogy mindkét kollégám elmondta, elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megoldást találjunk azon kérdésekre, melyekkel a petíció foglalkozik. Az én főigazgatóságom a tolmácsolási egység a nyelvi és logisztikai támogatást nyújtja a parlamenti konferenciák és ülések megszervezése szempontjából a parlamenti képviselők és testületek kiszolgálására, ahogy a főigazgatóság neve is mutatja, az egyik fő feladatunk a tolmácsolás nyújtása. Jelenleg ma például tíz nyelven és jelnyelven folyik tolmácsolás az önök érdekében. Tisztviselő és szabadúszó tolmácsokkal is együttműködünk, és kérés esetén szolgálataim jelnyelven is tudnak szolgáltatásokat nyújtani, éppen a mai ülésen is folyik ilyen, mint látják, de más üléseken is van erre példa. Ezek adhok szervezett szolgáltatások, általában nemzetközi jelnyelven tudunk ilyen szolgáltást nyújtani. Ugyanakkor a, a vonatkozó piac szűkössége miatt nagyon nehéz Brüsszelben nemzeti jelnyelven tolmácsolást nyújtani. 2016-ban szerveztünk egy nagyon sikeres rendezvényt, a jelnyelvek, ezen belül a nemzeti jelnyelvek hozzájárulását bemutatandó a többnyelvűség, a soknyelvűséghez. Ezt a konferenciát, ezt a rendezvényt a nemzeti, európai nemzeti jelnyelv tolmács szervezetek bevonásával szerveztük. Ugyanakkor a beszélt vagy jelelt nyelv írásos szövegre való átfordításában nincs különösebb tapasztalatunk, ez nem esik a mi hatáskörünkben be, és nem és az e területen dolgozó szakmabeliekre sincs rálátásunk. Ez nagyon gyorsan változó és nagyon újszerű terület, ám a ház többi nyelvi szolgálatával, ezen belül a fordítási szolgálata vagy működésünk kulcsfontosságú, mert együtt tudunk megoldásokat találni, és ahogy Maurics úr elmondta, ezek volnának a technikailag legmegfelelőbb eszközök arra, hogy a felvetett problémát orvosolják. Tehát a DJI Tech-kel és a DJI Traddal együttműködve azon dolgozunk, hogy adhok megoldásokat lehetővé tevő kereteket dolgozzunk ki a jelnyelv tolmácsolás érdekében, és a nyelvi szakmai területeken való szakértelmünket szívesen bocsátjuk az önök rendelkezésére, a képviselők rendelkezésére, különösen a PETI bizottság rendelkezésére, hisz a, az Európai Parlament eljárásainak hozzáférhetősége a küldetésünk lényegébe esik ahogy az egész adminisztráció számára is fontos. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a frakciók hozzászólái következnek. Először a Kósa úr a néppárt nevében kapja meg a szót. Jó érzés itt ülni most ugye több nyelven is történik a tolmácsolás, kétféle jelnyelven is, nemzetközén és a saját, nem, tehát a nemzeti anyanyelvemen is. Az Európai Parlament ö, lekötelezett a, a, Euró- a nyelvi sokszínűség mellett. Jó munkának jó a gyümölcse, tartja a magyar közmondás. Láthat, támogatják a petíció életútját. 2016-ban beadtuk, 2017. februárjában tárgyaltó, tárgyalta a bizottság, és úgy döntöttünk, hogy meg megkeressük az AFKO bizottságot és az Európai Parlament illetékes szerveit. Ezután, ezután hosszas levelezés történt, majd az Európai Néppárt javaslatára 2019. novemberében a szakbizottság megkereste az Európai Parlament elnökét, aki május végén teljes mértékben támogatásáról biztosította ezt a petíciót. Ugyanúgy a szakszervezet és az szakszervezetek igazgatósága is támogatta ezt. Mit látunk ebben? Hogy technikailag megoldható. Forrást kell mellé rendelni egy-két szabályt, szabályt módosítani kell. Úgy látszik, hogy egyszerű dolgunk van. Azt gondolom, hogy nincs más dolgom, mint a vég, végső lökést megadni ennek a petíciónak és a petíciós szakbizottság keresse meg az Európai Parlament elnökét, és kérje meg, hogy ezt a petíciót implementálja. 2021. januárjáig például minden statisztika arról árulkodik hogy a fogyatékossággal élő emberek kis számban adnak be petciókat különböző akadályok miatt. különösen igaz ez a siketek és nagyothallók esetében hiszen nekik az jelnyelv az anyanyelvük a beszélt nyelv az idegen nyelv számukra ezért nekik nehéz beadni a petciót a petíciót beadni írásban. Ezzel a megoldással, hogy jelnyelven lehet beadni a petíciókat, remélhetőleg több siket és nagyot halló ember tudja beadni a petciókat a jövőben. ezáltal az európai parlament elfogadhatósága is nő elismerése is nő jobban oda, odafigyelnek erre a közösségre. és végül jelzem a kollégáknak hogy megvizsgáltam, és ismereteim szerint sehol a világon nincs olyan parlament még, ahol ez a, le, ez a lehetőség fennáll tehát ebben az európai parlament a világon az első lenne. Legyen, legyünk azok. Thank you very much. Now has the floor. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, most az SND képviselője következik. Parancsoljon. Ayus Saliba, képviselő. Jó, nap, jó napot kívánok mindenkinek! Én is azzal kezdeném mondandómat, hogy szívből köszönetet mondok a petíció benyújtójának, amiért felvetette ezt a nagyon fontos kérdést, amely szorosan kapcsolódik a fogyatékossággal élők alapvető jogaihoz, amelyeket az ENSZ egyezmény is lefektet, amelyet az Európai Uniós tagállamok is aláírtak, és amelyet Európai Uniós szinten és tagállami szinten egyaránt végre kell hajtani. Úgy gondolom az Európai Uniónak jó példával kell előjárni ebben a kérdésben. A PETI szakbizottság ebből a szempontból nagyon fontos feladatot lát el, mert egyrészt az Európai Uniós polgárok, beleértve a fogyatékossággal élő polgárokat is, és másrészt az EU-s intézmények között teremt kapcsolatot. Ezért nagyon fontos, hogy, ahogyan Kósa kollega is mondta, jó példával járjunk elől. Egy rendkívül fontos petícióról van szó, amely nyomást gyakorolhat az Európai Parlamentre, hogy egy megfelelő internetes akadálymentességi eszközt alkalmazzon. Ez az úgynevezett Internet Web Accessibility Tool. Nagyon fontos, hogy a különböző tagállami parlamentek is hasonló gyakorlatot valósítsanak meg. Sajnos ez nem így történik, ezért ezáltal különösen nagy akadályokat gördítenek a fogyatékossággal élők elé, a politikai tájékoztatást illetően, illetve a petíciók benyújtásának lehetőségét illetően is. Ez utóbbi pedig az európai polgárokat megillető jog. A petíció felhívja figyelmet arra is, hogy a az élő közvetítéseknek nincs feliratozásuk például, és ezáltal a siketek és nagyot hallók számára használhatatlanná válnak. Emellett nagyon fontos lenne megfelelő technológiákat alkalmazni a látássérültek hozzáf, információkhoz való hozzáférését illetően is. Fontos, hogy nyitva maradjon ez a petíció, és biztosítanunk kell, hogy az Európai Parlament weboldala naprakész legyen, és teljes mértékben hozzáférhető legyen, akadálymentesen hozzáférhető legyen a fogyatékossággal élők számára. Teljes mértékben támogatom Kósa úr javaslatát, hogy az Európai Parlamentet szólítsuk fel, hogy január, jövő év januárjáig a petícióban megemlített lépéseket tegye meg. Még egyszer elmondom, Fontosnak tartom, hogy nyitva maradjon ez a petíció mindaddig, amíg a siketek és nagyot hallók nem férnek hozzá teljes körülön a petíció benyújtásának lehetőségéhez eh, és a petíciók nyomon követésének lehetőségéhez is. Köszönöm. Müller asszony következik a Rinyóból. Köszönöm szépen, elnök asszony. A magam részéről én is szívből köszönetet szeretnék mondani a petíció benyújtójának. Egyrészt köszönöm neki a türelmet, mert hát ugye 2016-ban nyújtotta be először a petíciót, és köszönöm a kitartását is. A Peti Szakbizottságban nagyon sok olyan petíció fut be, amely a fogyatékossággal élő emberek problémáit érinti. Teljes mértékben támogatom azt, amit az előttem szólók mondtak mert mindez azt mutatja, hogy Európa még mind, Európában még mindig sok a teendő, ami az akadálymentesítést illeti. Az intézményeknek jó példával kell előjárniuk. Úgy gondolom jogos ez az elvárás a petíció benyújtójától is, és a magunk, saját magunk részéről is. Az elmúlt években már voltak előrelépések, például az a lehetőség, hogy valaki petíciót nyújthasson be jelnyelven, ez lenne a következő logikus lépés. A technikai megoldást kell kidolgoznunk. Meghallgatva az ITEC és a Link főigazgatóságok véleményét, azt mondhatom, hogy már nagyon közel járunk egy megfelelő gyakorlatias megoldáshoz, ami például a videófelvételeket illeti, a hangfelvételeket, a videókat fel lehet tölteni, ezt egyszerű, pragmatikus, költséghatékony megoldásnak tartom. Mindenképpen tartsuk nyitva a petíciót, és azt is kérném, hogy esetleg az AFKO véleményét is kérjük ki. az eljárási szabályzat szintjén kellene módosításokat eszközölni. Nem elég, hogy itt van ez a 24 hivatalos Európai Uniós nyelv, fel kell venni az eljárási szabályzaton belül a jelnyelvet is, mint hivatalos nyelvet, csak így tudjuk biztosítani azt, hogy tényleges akadálymentesség jöjjön létre. Kérem mindenki támogatását ehhez. Támogatásomról szeretném biztosítani a petíció benyújtóját, és tartsuk nyitva a petíciót. Köszönöm szépen. Zvatovszki úr következik az LKR részéről. Elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt kollégák! hogyha valakinek segítő kezet nyújthatunk, akkor ezt tegyük meg. Nyilvánvalóan az, ami jelnyelven elhangzik, azt le is lehet írni, és de minden esetre, ha meg tudjuk könnyíteni valakinek az életét, hát akkor ezt tegyük meg. Köszönjük szépen! népet részéről jár úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretettel gratulálok a petíció benyújtójának. Nem sokszor történik meg az, hogy a petíciós szakbizottságon belül ekkora támogatást nyerjen el egy petíció. Teljesen egyértelművé vált gondolom ön számára is, hogy itt nagyon nagy a támogatottsága ennek a petíciónak, úgy gondolom az, az összes intézményi hozzászóló is jelezte, hogy igen, jogos az elvárás, vannak már lépések is, amelyeket megtettünk, és amelyeket még megtehetünk. Lendület van a dologban, ez nagyon jónak tartom. Természetesen én is nyitva szeretném tartani a petíciót, és szerintem a parlament elnökének is írjunk egy levelet, aki illetékes ebben a kérdésben. Mondjuk azt, hogy kedves elnök úr, segítsen abban, hogy adottak legyenek a feltételek ahhoz, hogy január 1-ével megteremtsük a megfelelő feltételeket. Úgyhogy csak annyit mondanék, mondanék kiegészítésképpen, írjunk levelet a parlament elnökének, és még egyszer gratulálok a petíció benyújtójának, nem nagyon szokott itt ilyen, ennyire egységes és jó hangulat uralkodni, majd hogy nem olyan ez, mint karácsonykor, amikor mindenki szeret mindenkit, jó a hangulat. Nagyon jó hangulatot teremtett a petíciós szakbizottságban, ez is egy fontos érdem. Köszönjük szépen, Csárnecki úr, Eger. No? Nincs? Nincs bekapcsolódva, nincs a teremben sem. Úgyhogy megadom a szót Froer úrnak. Nem kapcsol? Jó. Akkor a petíciót benyújtjának két perce van, lezárandó a hozzászólását. Jó napot! Mindenek előtt nagyon szeretném meg, megköszönni azokat a pozitív reflexiókat és válaszokat, amelyek a pozitív támogatását jelentették a petíciónak. Az elmúlt négy évben a türelem nagyon fontos volt, és az alubi munka is, amelyel igyekeztünk ismerté tenni ezt a problémát. Egyszerű a kérésünk, pusztán pontosan olyan hozzáférés szeretnénk, mint mindenki más. Ugyan jogokat szeretnénk, mint minden más állampolgár. Semmi többet. Szeretnénk büszkék lenni arra, hogy európaiak vagyunk, és büszkék lenni arra, hogy az Európai Parlament vezető szerepet játszó intézmény. Együttműködni szeretnénk Kósa képviselő úrral, és támogatjuk az javaslatát amely alapján önök lehetnének az első parlament a világon, amely akadálymentesítene e tekintetben. Várjuk az együttműködést, annak érdekében, hogy valóban végrehajtásra kerüljenek ezek az intézkedések. Az Európai Unióban egy millióan vagyunk, akiket úgymond nagyon régóta kizártak a politikából, így most nem lennénk kizárva továbbá. Köszönöm szépen. Sárnecki úrnak korábban megadtam a szót, de most futott be, egy másik szakbizottságnál volt. Kér szót? Igen. Jó. És akkor be kell fejezzük ennek a petíciónak a vitáját majd. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatok a témához. Szeretnék Weekly úr petíciójához hozzászólni. Az Európai Parlament egy a többnyelvűséget működtető intézmény, és gyakran beszélünk a fogyatékkal élők jogairól, ami nagyon helyén való törekvés, és téma, ám ezt, ezeket a jogokat bizonyos szempontból korlátoztuk el eddig. Tudnélik, például a jelnyelven történő petíció benyújtásra eddig csak korlátozott lehetőségek voltak. Ezt nem változtatni kell, javítani kell a petíciók benyújtásának lehetőségét, a jelnyelven benyújtott petíciókat is beleértve. Kérem, hogy legyenek nyitottak a hozzáállásukban, e petíció tárgyalásában, különösen a DG Link és a DG ITEC parlamenti főigazgatók ságok vezetőinek hozzászólása fényében, amelyeket köszönök, nyilvánvaló, hogy van lehetőség a helyzet javítására. A videóformátumban benyújtott petíciók révén megjavítanánk a lehetőségét több rengeteg embernek, és a tolmácsok munkáját is könnyebbé tennénk. Köszönöm a partnereknek, és köszönöm a támogatást. Mi a konzervatív frakció részéről szintén támogatjuk ezt a petíciót. Köszönöm szépen, képviselő úr, ezzel lezárjuk a petíció vitáját. Szeretném megköszönni a frakciók nevében hozzászóló képviselőknek, a három főigazgatóság vezetőjének az erőfeszítéseket és az ígéreteket e petíció kapcsán tett ígéreteket. Reméljük, hogy a parlament élenjáró példa lehet, nem csak Európában, hanem világszerte is az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés tekintetében ezekkel a lépésekkel. Most írunk egy levelet Szaszóli elnök úrnak címezve, összefoglalva a petíció tartalmát, illetve a frakciók álláspontját, valamint a különféle főigazgatóságok által tett ajánlások és javaslatok felsorolásával. Nyilván nem időt kell adnunk a parlament elnökének, mondjuk 2021. január 1 például arra, hogy érdemben reflektáljon mindenre. A Renew frakcióbeli képviselő, hozzászóló képviselő azt is javasolta, hogy az AFKÓ-nak is küldjünk levelet a házszabály módosítására vonatkozóan. Ez egyébként megtörtént, már az AFKO jelezte, hogy nem az ő hatáskörébe esik ez a módosítás. Itt tehát egy további kérdés volna megfogalmazható az AFKO-nak címezve. Fel téve, hogy az eljárási szabályzat miképpen volna módosítható. Annak érdekében javuljon ez a helyzet. Köszönöm mindannyiuknak, most pedig a harmadik petíció következik. Hetes napirendi pont a napirenden. 486 per 2019-es számú a Netflix által folytatott diszkriminációs gyakorlat a kapcsolatos panasz spanyol állampolgár részéről. A petíció benyújtója nincs jelen, ám a Netflix uh, geoblocking szakpolitika, uh, uh, uh, szabályaival és az állampolgárok jogai sértő gyakorlatával foglalkoznunk kell. Erről szól a petíció is. Mint mondottam, a petíció benyújtője nem tudott eljönni ilyen formán. Irene Resne Gula a bizottság részéről fogja ismertetni a tényállást. Látjuk önt, de nem halljuk önt. Nyomja meg a mikrofon gombot, kérem. Nem? Látjuk ön, de nem halljuk ön. Kérem, nyomja meg a speak gombot. Csak egyszer nyomja meg. Nem halljuk önt. Látjuk tökéletesen, de nem halljuk a speak button-t. A képernyő tetején látja az audio kapcsolatot, azt onra kell állítani, és azt nem. Nem, nem halljuk önt. Lehet, hogy a fejhallgató mikrofonja nem működik, fl mobiltelefonon? Hall minket? De ő hall minket? ha hall minket. Látja az audio gombot a képernyő tetején, azt be kell kapcsolni és gyakran előfordul, hogy a fejhallgatóval van baj. Húzza ki, kérem, a fejhallgató dugóját, lehet, hogy működik. Nem. Nem működik, sajnálom. Sajnálatos, mert eh, tudom, hogy ő tudja, hogy működik, hiszen más Peti szakbizottságülése már részt vett sikerrel. Húzza ki! Húzza ki a, a fejhallgató dugóját. Húzza ki! Kihúzta? Megadná a mobiltelefon számát? Na most már fölhívják önt a technikai segélyszolgálattól. Küldje el a Whatsappon. Az interakciós panelnek. Mobiltelefonom. Kezdjük át el a frakciók nevében a hozzászólásokat, hogy az időt Köszönöm szépen. Én is. Péter, parancsolj. Mit mondhatok? Hát új fejlemények vannak, legyünk figyelemmel. Köszönjük a petíciót. Mindig figyelemmel kell lenni a gazdaságban tapasztalt új fejleményekben, amelyek az európai alapértékeket mint egy science fiction mozi. Megyek, mondom tovább. Tehát az alapok világosak, van egy európai belső piacunk, ám az analóg életben ez többé-kevésbé jól működik, a belső piac, az európai állampolgár bárhol vásárolhat bármit, kap egy európai garanciát, ez magától értetődően működik, ám sajnos nem mindig működik ez az új valóságokban, az új Bizony e, több petíciót kaptam már a geoblocking jelenségét fölött panaszkodva, mert a különféle szár, más és más országban más és más itali szabályzatok érvényesek az egyes média szolgáltatásokban. Szerintem a helyzet világos, a petíciós bizottság álláspontja az kell legyen, hogy ahogy az analóg világban, úgy mint a régi világban, a régi gazdaságban sikerül a belső piacot kitesteni, hát az új világban is a digitális világban is érvényesek kell legyenek ennek a szabályok. Hagyjuk tehát nyitva a petíciót, a Imkónak küldjük el, mert az a szakmailag ö, illetékes szakbizottság, mert mondtam, nem lehet a digitális világban megkerülni a szabályokat, nem lehet új akadályokat állítani. Azt, amit nagy száradozással egybeépítettünk az analóg világban, nem lehet szétszabdalni újra a digitális világban. Ezt nem engedhetjük és az új a következő években is figyelemmel kell legyünk ezekre a jelenségekre. Mi mondtam, hagyjuk nyitva a petíciót, küldjük át az IMCO-nak, hiszen a belső piac elvét, az EU állampolgárságot érintő kérdésről van szó. Ahogy mondtam, ahogy az analóg világban, a digitális világban is érvényes ez, ezek a szabályok, nincs különbség a kettő között, a két világ között, úgymond. Járjunk el, tehát e szerint. Köszönöm. Most pedig Ágyus Aliba a szocialista frakció képviseletében kap szót. Köszönöm. Köszönöm a petíció benyújtójának, hogy felhívta a figyelmünket erre a témára. Valóban igen fontos ügyről van szó. Itt a fogyasztók jogainak védelméről van szó az Európai Unió egészében. Olyan kérdés ez, amely igen nagy számú európaira van hatással, akik nem az állampolgár szerinti tagállamban élnek, kulcsfontosságú az, hogy az európai intézmények foglalkozzanak ezekkel az emberekkel, javítsák az európai állampolgárok életminőségét és hozzáférést az audiovizuális anyagokhoz, és és az alap a belső piac alapszabadságának megfelelő hozzáférést biztosítsunk. Néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna az Európai Unióban az, hogy roaming nélkül lehessen használni a mobiltelefont, roaming díjak nélkül. Hála az Európai Parlamentnek, ez már a valóságá vált, függetlenül attól, hogy hol vette valaki a előfizetését, Európában nyugodtan telefonálhat, ezzel erősítettük az Európai Unió egészét. Most egyszerűbb egyik országból a másikba utazni, átlépni. Ez a roaming ö, díjak eltörlésével nagyon nagy sikerként könyvelhető amely néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Úgyhogy ennek szellemében arra bátorítom az európai intézményeket, különösen az Európai Bizottságot, hogy európai szinten olyan jogszabályokat hozzunk létre, melyek révén az audiovizuális szolgáltatásokat és platformokon, mint a Netflix, élvezhessék, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban vannak éppen így mond egy kohézívabb európai projekt jöhet létre, ahol nem számít, hogy az európai állampolgár Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban vagy Máltán éle. Mert hogy hasonló, ugyanúgy férhet hozzá minden szolgáltatáshoz, mint a másik tagállamban. Ezek az a szakpolitikák azok, amelyek az Európai Uniót, az európai projektet az állampolgárok számára érvényesebbé, relevánsabbá teszik, hiszen ezen szakpolitikák, ezen jogszabályok révén tudunk hatással lenni, pozitív hatással az európai állampolgárok mindennapjaira, láthatóbbá, relevánsabbá téve számukra, kézzelfoghatóbbá az európai projektet. Hagyjuk tehát nyitva a petíciót, és ahogy jár képviselőtársam a néppárt részéről mondta, tovább, továbbítsuk a vonatkozó szakbizottságnak, hogy alkosson arról véleményt. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy működik, a, működik most már a rendszer, úgyhogy akkor megpróbáljuk a bizottság képviselőjével felvenni a szót. Igen, Irén Rosa Laguna. Igen, elnézést kérek ezért az utolsó pillanatbeli technikai problémáért, és minden tisztelt képviselőnek jó napot kívánok, elnézést kérek azért is, hogy a e, petíció benyújtója nem e, tudott részt venni az ülésen. Köszönjük szépen, hogy a Petíciós Szakbizottság felhívta a figyelmünket erre a fontos kérdésre. Már Tisztában vagyunk a problémával, több éve dolgozunk azon, hogy megoldást találjunk az állampolgároknak és fogyasztóknak. Az audiovizuális szolgáltatók, mint például a Netflix, nagyon jelen van, szinte mindenki megtapasztalta már ezt a helyzetet. A copyright például különböző licenc megállapodások tárgya lehet, tehát egy olyan szolgáltató, mint mondjuk a Netflix, amely online módon elő, elérhetővé tesz valamit több mint egy tagállamban. Minden tagállamban kell, hogy rendelkezzen az engedéllyel arra, hogy ezt megtegye. De ugye, ha olyan munkákról van szó, mint televíziós sorozatok, filmek és így tovább, ezek gyakran, ezeknek az engedélyezése gyakran kizárólagos alapon történik, és ezért előfordulhat, hogy a szolgáltató bizonyos filmek és televíziós sorozatok tekintetében csak bizonyos területekre vonatkozóan szerzi meg a jogokat, és ezért nem tudja ezeket elérhetővé tenni az egész EU területén többféle szabály van, ugye vannak uniós szabályok a területi alapú tartalomkorlátozásról, a határokon átnyúlóan biztosítandó hozzáférésről, Viszont, ha valaki mondjuk ugye nyaralni megy, akkor a saját szolgáltatásait viheti magával, és ezeket használhatja, de ez csak ideiglenes hozzáférés ideiglenes határidőre, nem pedig állandó tartózkodásra vonatkozik. Előfordul, hogy egy állampolgár nem tud vásárolni egy másik tagállamban létesített szolgáltatótól, vagy az állampolgárságától függően nem vásárolhat vagy vásárolhat bizonyos szolgáltatásokat. Viszont itt az elsődleges szabály a copyright által védett műveket kell figyelembe venni, tehát az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra nem alkalmazandó a négyes cikk. Sajnos nem létezik olyan uniós szintű jogszabály, amely előírná az érintett szolgáltatások nyújtói számára, hogy határokon átnyúló hozzáférés biztosítsanak a szerzői jogi védelem alatt álló audiovizuális tartalmakhoz. Persze ez nem a történet vége. Ahogy a petíciós bizottság tagjai tudják, a geoblocking rendeletben van egy felülvizsgálati klauzula ugyanis ezt a tárgyaló felek még a rendelet tárgyalásakor fogadták el. Az Európai Parlament is kérte ezt, többek között azért, hogy ki lehessen értékelni annak a lehetőségét, hogy az érintett rendeletet kiterjesztik más szolgáltatásokra is, például a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak nyújtása egy ilyen. Tehát me- meg kell vizsgálni azokat a szektorokat, amelyek jelenleg kívül esnek a rendelet alkalmazási hatáskörén. A zene, a videójátékok, az e-könyvek, filmek és így tovább ilyen szerzői jogi védelem alatt állnak. A kereskedő, amely határokon átnyúlóan biztosítja ezeket a szolgáltatásokat, mindenütt engedélye kell, hogy rendelkezzen, tehát valamennyi tagállamban, ugye ez a szöveg egyelőre a jogszabályban. Sajnos az egészségügyi válság késlekedést okozott a munkánkban, és a jelentés elkészítésében, ugye a politikai prioritások egyelőre átalakultak, tehát a, a válságkezelés volt a prioritás. De most a konzultáció zajlik, és a bizottság elkészíti a végleges jelentését, a munkadokumentumot is, amely az összes információt összegyűjti ahhoz, hogy politikai döntést lehessen hozni, és reméljük, hogy sikerül majd ezt szeptemberre elfogadni. Nagyon sajnáljuk a késlekedést, elnézést kérünk, jogi kötelezettsége a bizottságnak, ugye, hogy a határidőt tartsa, de sajnos a Covid válság miatt más sürgősebb feladatokkal kellett a bizottságnak foglalkozni. Több tanulmányt is indított a bizottság, illetve vett figyelembe. Volt Euróbarométer felmérés, a GSC e felmérése, illetve az érintetteket is megkérdeztük. A szeptemberben megjelenő munkadokumentum az összes információt tartalmazni fogja ezekről a felmérésekről, és elemezni fogja azt, hogy milyen hatása van a változtatásnak erre, a játékok, a zene, a filmek, audiovizuális tartalmak, és így tovább mind szerepelnek benne. Tehát ide tartozik a Netflix is, amelyről a benyújtott petíció szól. Mivel a dokumentum még nem végleges, ennek, az ered, ennek a tartalmáról nem számolhatok be most, ezt nem előlegezhetem meg, de a szakbizottságot tájékoztathatom abban a pillanatban, hogy ezt elfogadja a bizottság. A hatások mások egyébként változik a tartalom típusától függően, hogy zene, film és így tovább. Befolyásoló szempont, tényező az, hogy mekkora a felhasználó igénye, például egy adott felhasználók igénye egy adott tartalom típusra. A bizottságnak van átmeneti intézkedések bevezetésére is hatásköre, egy felmérésre 2022-ben például, és akkor ennek az eredményeképpen a bizottság javasolhat módosítást a rendelethez, vagy bármilyen más utánkövető intézkedést. A bizottság szeretne párbeszédet folytatni az érintettekkel, a lehető legszélesebb körben, hogy a tartalmak elérhetőek legyen szerte az Unióban. Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy a jelenlegi helyzeten van mit javítani. Az európai ágazati és helyreállítási politikák keretében bonyolítható ez le, amely tartalmaz egy média és audiovizuális cselekvési tervet. Szeretném még azt is elmondani, hogy egy úti tervet most tett közzé a bizottság, amely a szellemi tulajdonnal foglalkozik, és ebben szerepel az, hogy az európai szellemi tulajdoni rendszer egyelőre túlságosan töredezett, és véleményeket kérünk. A bizottság egy közleményt is kifogadni az idei év harmadik negyedévében a témában és természetesen azzal szeretném befejezni, hogy ez a petíció, mint bármely másik, amelyeket ezen a területhez kapcsolódóan kaptuk, befolyásolja a mi munkánkat, tehát tényleg nem mondhatjuk azt, hogy a történetnek vége van. A parlamenttel együttműködve szeretnénk megoldást kínálni a petíció benyújtójának és az összes többi fogyasztónak is, amely hasonló helyzetben találja magát, de sajnos jelenleg nem létezik uniós szintű jogszabály, amely megoldaná ezt a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor mielőtt a képviselőknek adnám meg a szót, Szeretnék egy kérdést föltenni az Európai Bizottság felé. Azt természetesen értjük, hogy a belső konzultáció a COVID válság miatt csúszik, ugye, hogy ez március-áprilisban kellett volna, hogy lebonyolódjon, de a válság miatt csúszik. Viszont a kérdés a következő. Ha szeptemberben lezajlik ez a konzultáció, és minden ágazat elmondja, minden érintett elmondja a véleményét, akkor utána mi következik? Mikor gondolja a bizottság, hogy ez a probléma, a geoblocking megoldható lesz? she's gone. Oh, mama. The European Commission is not serious. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság nincs jelen, eltávoztak. Levelet fogok neki kiírni. Hogy legalább az összes petíció hallgassák meg. Ennyi hát. Has the floor, Ms. Folytassuk akkor, a Rinyú képviselője következik. Túmasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát mondhatnánk azt is, hogy ez szimptomatikus. Az előző jogalkotási időszakban a Kult szakbizottságban ültem, és ott foglalkoztunk szerzői jogi kérdésekkel, audiovizuális kérdésekkel, és hát, hogy finoman fogalmazzak, azt kell mondanom, hogy a létrejött jogszabály nem tökéletes. Észt Netflix előfizetésem van, és amikor eljövök ide Brüsszelbe, és itt bekapcsolom a Netflixet, akkor itt teljesen más filmeket látok, teljesen eltérő tartalmakat, és hát járóról teljesen egyetértek, hogy a digitális világban egyszerűen nem létezik a közös piac, és ez egy hatalmas probléma. A rengeteg jogszabály, ami létrejött ezen a téren, csak újabb határokat húz fel a tagállamok közé, úgyhogy mindenképpen maradjon nyitva a petíció, de ne csak az IMCO-nak küldjük meg, hanem a KULT szakbizottságnak is, mert a Netflix és a TV on Demand a KULT hatáskörébe is tartozik, és helyezünk nyomást a bizottságra, hogy oldják meg a problémát, kövessék nyomon a történéseket. De összességében az Európai Unióban probléma a túlszabályozás. Az Európai Bizottság különböző főigazgatóságaiból érkeznek ezek a jogszabályok ráadásul. Van az elkereskedelem, a hordozhatóságra vonatkozó szabály, legalább tízféle jogszabály van, ami ezt a problémát érinti átfedések vannak, és valós megoldás mindeközben nincs. Köszönöm. Köszönjük szépen. Úgy látom, hogy a bizottság újra itt van, újra velünk van, de először most már megadom a képviselőknek a szót, és utána fogom újra feltenni a bizottságnak a kérdésemet. Zvotovski képviselő, LKR. Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök asszony, tisztelt kollégák! Én úgy látom, hogy itt különböző értékek ütköznek egymással. Egyik alapelvünk, egyik értékünk az, hogy az emberek hozzáférjenek a tartalmakhoz tartózkodási helyüktől függetlenül, de másrészt aztán itt vannak ugye a szerzői jogok is, és a szerzői jogok bizonyos földrajzi területekre korlátozzák a hozzáférhetőséget. Vannak bizonyos megoldási kísérletek erre, Például 30 napban korlátozható a tartalmak hozzáférése. Amikor eljövök Belgiumba, akkor ugyanazokhoz a tartalmakhoz férek hozzá, mint a, amelyekhez a lengyel előfizetésemnek megfelelően. Szerintem tartsuk nyitva ezt a petíciót. Nagyon remélem, hogy az Európai Bizottság képviselőjétől hallottak, végül oda vezetnek majd, hogy mindenkinek könnyebb lesz az élete. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem azért gondoljunk már bele, hogy miről beszélünk. Egy alapvető jogról beszélünk, egy olyan helyzetről beszélünk, amely értelmében, ha valaki az Európai Unión belül mozog, akkor hozzá kell, hogy férjen ugyanazokhoz a tartalmakhoz, mint amelyekhez a hazájában fér hozzá. Ez nem csak egy probléma, Arról van szó, hogy egyidejűleg védjük meg a szerzői jogokat és a kulturális sokszínűséget. Fontos, hogy az Európai Bizottság javítson ezen a helyzeten a fogyasztók számára. Nyilvánvalóan ez nem oldható meg egyik napról a másikra. Fontos, hogy látni, hogy egy kulturális ökoszisztémáról van szó, amely rendkívül törékeny. És hát a koronavírus járvány miatt is már egyébként is súros, súlyos károkat szenvedett ez az ágazat. Jó megoldásokra van szükség, amelyek tartós enyhülést hoznak. nem szabad megengednünk azt, hogy végül teljesen ellehetetlenüljön a kulturális ágazatban dolgozók élete. Oldjuk meg tehát a problémát mindenképpen, de nem szabad kiönteni a gyermeket a fürdővízzel együtt. Fontosnak tartom, hogy álláspontunkat továbbítsuk az Európai Bizottság felé, és hát a geoblockinggal valamit kezdeni kell. now the micro. Uh... A tolmácsok még öt percet adtak nekünk, mielőtt lejárna a munkaidejük, illetve a munkaidejükön felül biztosítottak még öt percet, de most is elmondom, mint ahogy mindig elmondom, hogy mindenkinek tartania kell magát a hozzászólási időhöz, mert máskülönben nem tudjuk ugyanazokat a körülményeket biztosítani az összes petíció benyújtójának, nevezetesen, hogy végig legyen tolmácsolás. Csárnecki úrnak adok most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden, és megígérem, nem élek vissza a hozzászólási idővel. Az Európai Unióban éveken óta foglalkozunk a földrajzi alapú tartalomkorlátozással, a geoblockinggal és valamiféle megoldással sikerült előre előrukkolnunk azon vállalatok esetében, akik nem tudtak az elkereskedelmen elkereskedelm révén határokon átnyúlóan kereskedni. Erre tehát találtunk valamiféle megoldást. Így a fogyasztók azonos bánásmódban részesülhetnek. De tudjuk, hogy a megoldás nem fedi le az audiovizuális tartalmakat. Az egyik probléma ezzel kapcsolatosan az, ugye, hogy a szerzői jogok védik ők ezt, őket, és Zotoszki úr is beszélt arról, hogy ennek még egy földrajzi vetülete is van. Valamiféle megoldást találnunk kell, vannak szerzői jogok, vannak különböző platformok, Nekünk, az Európai Parlamentnek és az Európai Unió egészének olyan megoldást kell találnia erre a problémára, hogy a fogyasztókat kielégítsük, hiszen ők a legfontosabbak ebben az összefüggésben. Köszönöm. Most petíció benyújtója nincs itt, de a bizottság jelen van. Szeretnénk tudni, mikor gondolja a bizottság, mikorra várja, hogy megoldást találnak. Persze, hogy Gertia de Blanco úr mondotta, szeretnénk a szerzőjogokat is megvédeni, de ugyanakkor a fogyasztói jogokat is érvényesíteni. A bizottsághoz fordulunk tehát, mikor a várható hogy a bizottság javaslattal áll elő, rendezendő ezt a kérdést. Köszönöm. Hát semmi gond. Itt vagyok. Azt szerettem volna elmondani, hogy a bizottság szeptemberben ad ki egy jelentést, nem fog egy, egy csapásra megoldani a helyzetet, de az elemzésünk eredménye tartalmazza majd a földrajzi blokkolás tekintetében. De, de ha nem is 2020-ban, két éven belül mindenképpen kell egy új jogszabályt elindítani, illetve elfogadni, és ahogy Gertia de Blanco úr mondta, nincs egyszerű egy csapásfalon megoldás. Az elektronikus kereskedelem jogszabályai tudni a belső jog az egységes piacra vonatkoznak, ám a szerzőjogok nem ide esnek, nem a belső piac szabályozási körébe esnek, hanem területi érvényel bírnak a szerzőjogok, és ez nem olyan könnyű változtatni. Sőt, de Blanco úr mondotta, hogy ez nem biztos, hogy csak pozitív hatásokat hoz majd, hanem lehet, hogy negatívokat is. Mert lehet, hogy más érdek fűződik egy tartalomhoz, Portugáliában, vagy Csehországban, vagy Észak- vagy Dél-Európában egy-egy tartalomhoz kapcsolódóan. Tehát azt szerettem volna elmondani, hogy a geoblocking szabályozás alatt kell keresnünk megoldást, és ezt a szerzői jogok szakpolitikáira vonatkozóan kell megtaláljuk. Itt keresendő a megoldás tehát. Tehát itt kell találnunk megoldást, és így kell az európai szintű engedélyeket kiadni, és elnézést a technikai zavarokért. Hey, thank you, thank you very much, and we understand the technical... Igen, köszönöm szépen, értjük a technikai problémákat, mert mindenki megszenvedte ezt, amikor otthonról próbált bejelentkezni. A tolmácsolás most befejeződik. Do opi- to ask opinion to IMCO, we already did, and we have um, the, um, this opinion of March of 2020. IMCO committee recalls that the geo-blocking regulation address in just